Violetta Bulcs asszonyt, aki a következő témának a felelőse a bizottságban. Bizottság nyilatkozat következik a jövőbeli légi közlekedési csomagról. E, naturalmente diamo la parola su. Meg is adjuk a szót Rögvest, biztos asszonynak. Poi apri- Utána pedig maga a vita következik. Parancsoljon. President, distinguished members of... Elnök úr, tisztelt képviselők, először is hadd mondjam el azt, hogy nagyon-nagyon örülök annak, hogy ma itt ülünk és beszélünk erről az európai légiközlekedési stratégiát. Úgy látom, hogy komoly érdeklődésre tart számot ez a téma, ez is valóban üdvözlendő. Nagyon sok kérdést vetettek fel ezzel kapcsolatban. Ahogy tudják, a gazdasági növekedés egyik fontos motorja a légi közlekedés, a mobilitás, a munkahelyteremtés szempontjából is fontos, ezért kell az európai légiközlekedés megerősítésén dolgozni, hiszen enélkül az európai gazdaság erősítése is nehezebb lesz vezető pozíciót játszunk ezen a területen, ezt meg kell őriznünk, ezt várják tőlünk a polgárok, a cégek. Az Európai Bizottság az ön állás, önök állásfoglalás tervezetének megközelítését üdvözlendőnek tartja, hiszen elismerik, hogy a növekedés, munkahelyteremtés és innováció terén mennyire fontos ez az ágazat, hiszen eh, ez előfeltétele annak, hogy versenyképes maradjon az európai légiközlekedés. Amikor arra szólítanak fel bennünket, hogy egy hosszú távú légiközlekedési stratégiát fogadjunk el, nos akkor ezzel csak egyetérteni tudunk. December másodikán fogjuk ezt eh, elfogadni, amely hozzájárul majd remélhetőleg ahhoz, hogy eh, átfogó, holisztikus módon közelítsünk ehhez a kérdéshez. Ami a konkrét kéréseiket illeti, nos, mivel még folyik ez a munka, ha megengedik, akkor több dologra is rávilágítanék. Először is a globális perspektívával kapcsolatban a globális légi közlekedés átalakulóban van, de ettől nem kell félnünk, hanem Aktívan kell alakítanunk ezt az új átalakuló világot. E kontextusban egyet értek mindenkivel abban, hogy a mi felelősségünk, hogy felkészítsük az európai ágazatot erre, ezekre a kihívásokra. Ázsiával és közel-kelettel másképp nem tudunk versenyre kelni. Ma jöttem vissza a közel-keleti régióból, és hát bizony csak megerősíteni tudom azt, hogy valóban komoly versenytársunk lehet ez ügyben. Egy ilyen légközlekedés politikával tudunk e, például a legfontosabb partnereinkkel megfelelő megállapodásokat kötni. Például a piaci hozzáférés olyan szabályozói rendre kell, hogy alapuljon, amely a reciprocitás azaz a kölcsönösség elvét tartja szem előtt. kérik azt is, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek a, a torzítást okozó piaci viselkedést visszaszorítják. Egyetértünk ezzel, pont ezért tervezzük, illetve eh, dolgozunk azon, hogy eh, a harmadik országbeli légiközlekedési vállalatok, fuvarozók, légifuvarozókra is vonatkozó szabályokat vezessünk be. Egyes légitársaságok számára továbbra is problémás jelenlegi helyzet, mások egész jól megoldták ezt a problémát. Ugyanúgy a nagyobb rejterek nyereségesek, a kisebbek pedig a túlélésért küzdenek. Összességében tehát sajnálatos módon nagyon vegyes a kép ebben az ágazatban. Ennek tükrében vizsgázói szabályozási keretet, és hát valóban további változásokra van szükség annak érdekében, hogy az innováció, a kutatás, a technikai fejlődés segítségével egyszerre biztosítsuk a repülés biztonságát, illetve profitabilitását. Az a vonatkozó rendelet átdolgozása lehetővé teszi majd, hogy ez IAZA tovább folytassa, a megkezdett jó munkát. A fő cél az, hogy új mechanizmusokkal javítsuk az biztonsági felügyeletet, illetve hogy arányos teljesítmény alapú szabályhozatalt vezessünk be ezzel próbáljuk majd lefektetni azt a az alapvető jogi keretet, amely az európai cégek számára egy kockázattal arányos terhet jelentenek majd. Gratulálok az Európai Parlamentnek, amely kiváló munkát végzett ez ügyben. És a negyedik kérdés, a szociális kérdések. Nos, sok szociális kérdésre kell megoldást találni ahhoz, hogy a légiközlekedés jövőjét biztosítsuk. Európának meg kell őriznie vezető helyét e tekintetben, ehhez megfelelően képzett munkaerőre van szükség. Ugyanakkor a az üzleti modelleket alaposan meg kell vizsgálni, hogy hogyan kell és lehet ezeket frissíteni, a változó körülményekhez igazítani. Ötödik, innováció. Az egységes európai légtér szabályait valóban végre kell hajtani, ezt ki kell teljesíteni, a légiforgalmi irányítás modernizálására is szükség van. Ezen a Single European Sky kezdeményezéssel tudjuk az esetleges késéseket számát csökkenteni, az európai légtérbeli torlódásokat megelőzni. Ami a Cesárt illeti, egy koherens projekttel eh, álltunk elő, amelyet egy nagyon kemény és komoly jogi alapra építettünk. Úgy érzem, hogy így innovatív légiforgalmi irányítási eh, megoldásokkal tudunk eh, előállni. Ezért egyetértünk önökkel az ügyben, hogy a szeszárt minél hamarabb végre kell hajtani, meg kell valósítani, ezért a, a Single European Sky 2 Plus, a résidőszabályozás, ezek ezen függő, még függőben lévő dossziékat minél hamarabb le kell zárni. Remélem ez önök is hozzájárulnak majd. A hatodik nagy téma az a környezetvédelem. Egyre nagyobb fontossággal bír ez az ágazat, egyre nagyobb a környezeti hatása, és a széndiokszid lábnyom csökkentése az légiközlekedésben közös célunk. Én magam is láttam ezt a párizsi és dubai elsőn amelyek olyan kiállítások vagy expók voltak, ahol láthattuk, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentésére irányuló erőfeszítéseink milyen irányba terelték ezt az ipart, és hogy valóban tudjuk diktálni a globális megoldásokat és normákat. Ezt tovább kell folytatnunk, ennek érdekében mindent meg kell tennünk. Meggyőződésem, hogy együttműködve meg tudjuk erősíteni az európai közlekedési ágazatot, és valóban érdeklődve várom most, hogy önök hogyan vélekednek ez ügyben. Köszönöm, köszönöm Violeta Bulcsnak ezt a hozzászólást. Akkor most megnyitom a vitát. Kezdjük először a frakciók nevében megtartott hozzászólásokkal. Marines Kúl az első, a néppárt nevében parancsoljon. ez domnule președinte, doamna komisár, domnilor domnilor colegi, cred că nu... Köszönöm szépen, hölgyem és uraim! ahogy biztos hogy az imént említette. Ez a légi közlekedés annyira fontos foglalkoztatási szempontból, versenyképességi szempontból, hogy el se lehet képzelni, hogy mi történne légi közlekedés nélkül napjainkban. A sztrájkok miatt néha ezt át is láthatjuk, vagy ebből egy ízelítőt kapunk. Az infrastruktúra, az, a regionális légi kikötők szempontjából, az új infrastruktúrák szempontjából elmondható, hogy mindenhol változásra van szükség, és biztosítani kell a légiközlekedési vállalatokat arról, hogy megfelelő a verseny, megfelelők a versenyfeltételek, tehát korrekt környezetben zajlik a verseny, és nagyon fontos az is, hogy más régiókból ide repülő vállalatok tiszteletben tartják a mi szabályainkat, normáinkat. Az Egységes Európai Égbolt keretében mindenképpen a szeszárt is végre kell hajtani, ez, ez egyfajta új európai feltételrendszert jelent. Mert ha ezt nem teszünk meg, azzal időt és pénzt veszíthetünk. Az ügynökségnek is teljes mértékben játszania kell szerepét nemzetközi porondon is. Ahogy az ipar minden ágazatára az elmondható, az, a humán erőforrás nélkül, az itt dolgozók nélkül nem működhet. A tanácsban jelenleg blokkolva van egy javaslat, szeretném, hogyha ön elvinné oda azt, amiről mi szavaztunk a korábbi hónapban. Köszönöm. Most a szocialisták nevében Ertug úr következik, két perce van önnek is. Köszönöm szépen, elnök úr. biztos asszony, tisztelt képviselőtársak. Nagyon sok mindenről beszéltek, amit, amit osztunk, Bulcasszony, mi is az európai légiközlekedési ipar 5,1 millió munkavállalóval évente 65 milliárddal jár hozzá az európai GDP-hez. Ilyen értelemben, nagyon, ilyen értelemben nincs nagyon nagy a súlya. Ugyanakkor van egy kis gondunk a nemzetközi versenyképességgel, ezt nem lehet eltakarni. Kérdés, hogy mi európai parlamentként az Aviation Package-ben mit szeretnénk mit látni az Európai Bizottság részéről. Azt akarjuk, hogy az Európai Légitársaságok erős, globális konkurenciának vannak kitéve és kiszolgáltatva is, és állami támogatások különféle formáit látjuk. Az ázsiai országokban, az öbölmenti államokban kapnak légitársaságok állami támogatást így vagy úgy. Erre nem elfalazással kell reagálnunk, hanem egy okos stratégiát kialakítva, hogy mindenki számára egyenlő versenyképesség jön létre. Együttműködésre van szükség a méltányosság, átláthatóság mentén. Ezért konkrétan azt szeretnénk, ha átdolgoznák a 2004-es 8860-as irányelvet, és mi is a házunk táján rendet kell tegyünk előbb, mielőtt a nemzetközi megállapodás révén szeretnénk célokat kitűzni és elérni. Itt kiemelném az Európai Unió szociális aspektusait, biztos asszony beszélt a jól képzett, jól motivált munkavállalók fontosságáról. Nos, ezen a területen nagyon sok gyenge minőségi munkahely, a nullaórás szerződések, a pay-to-fly megoldások és egyéb munkavállalási formációk tekintetében először nekünk kell a házunk táján, mint mondottam, rendet tenni, aztán lehet már nemzetközi szinten egyeztetni. Köszönöm, Foster képviselő, két percben. Naturalmente del gruppo dei conservatori. E frakció nevében természetesen. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Kiváló munkát végzett ezen állásfoglalás elkészítésében erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy minél több frakció támogatását elnyerje. A tartalmi kérdések többségével egyetértek, van azonban három kulcsfontosságú terület, ahol nem tudjuk támogatni. Az első hetes bekezdés versenyjel kapcsolatos, versenyjoggal kapcsolatosan szerintem nem az Európai Unió szerepe az, hogy az Unió kívüli légitársaságok működését szabályozza. Persze, nemzetközi e, egyezményeknek, megállapodásoknak, szabályoknak eleget kell tenni, de mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ebbe beleszóljunk, hiszen ez az Európai Unió hitelességét áshatja alá égekét. Második megjegyzésem. A szociális napirenddel kapcsolatos részre koncentrálva, valóban ez egy olyan ágazat, amely e, magasan képzett, motivált embereket vonz. A jelenlegi munka munkaügyi jogszabályok, normák, például kollektív szerződésekre vonatkozó szabályok, ezek megőrzendőek. Ugyanakkor a kiegészítő bekezdések túlságosan preskriptívek, például a munkaszerződések apró részleteit is szabályozni kívánják. Úgy érzem, hogy ezekre elsősorban nem a TRAN szakbizottságnak kell odafigyelnie. Az IASA szerepe az ICAO-ban is szerepel a 30, 30-as Hangsúlyoznom kell ezen a ponton, hogy mi nem támogatjuk azt, hogy az Uniót egy hang képviselje az ICAO-ban az ICAO-ban a Chicago Egyezmény értelmében az egyes országok mind képviselőkkel rendelkeznek, nem érzem úgy, hogy a tagállami képviselők visszahívása ötlet lenne. Végezetül, elnök úr, ez a három oka annak, hogy az ECR egy külön állásfoglalási indítványt nyújtott be, és a közös állásfoglalás tervezetet nem tudjuk támogatni, de köszönjük az előadó munkáját, és biztos asszony decemberi javaslatait pedig érdeklődve várjuk. Meissner úr, asszony, a zöld frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm biztos asszony az inputukért, meg azért, hogy beszámolta az öböl államokban tett utazásáról, mert fontos ez, a légiközlekedés tudnak nagyon fontos gazdasági tényező Európában, és számunkra nagyon fontos, mert nagyon sok munkahely függ ettől, közvetett és közvetlen módon is, ezért fontos, hogy erős ágazat maradjon és különféle dolgokat kéne lehetővé tegyünk, egyrészt az innováció előtt megnyitva a kaput, lehetővé téve új energiaformák, anyagok bevezetésével három éve mm, kaptunk egy vázlatot arról, hogyan néz majd ki a jövő repülőgépe. Nagyon sok kutatás, fejlesztés lehetne ebben az irányban erősíteni és továbbvinni. Aztán csendesebb repülőgépekre van a szükség, egyszerűbbbe kéne tenni a biztonsági eljárásokat, ahol lehetséges globális megoldásokra van szükség az emissziós kereskedelem tekintetében is, erről is meg vagyunk győzve, és persze a versenyképességet is meg kell oldani. Ezekről volt szó, nem csak a öbölmenti államok, hanem mások is nagyon nehéz versenyt teremtenek az európai légitársaságok számára, ezért kell lehetőséget is adni nekik. A 868-as irányelvet is újra meg kell vizsgáljuk, méltánytalan több ponton, nem teljesen biztos, hogy minden tekintetben, de egyes pontjait értékelni kell. Nem csak a légitársaságok foglalkoztatnak sok embert, hanem a ö, ö, repülőterek és a repülőgép gyárak is a bizottság javaslatában, tehát arra is figyelnünk kell, hogy egy észszerű, kiegyensúlyozott javaslat szülessen, Európa versenyképességét erősítve minden szakaszon. A légiközlekedési megállapodásokban is, erről már volt szó, meg az átfogó állásfoglalásban. Néhány pont, amit még említenék, a munkakörülmények persze fontosak, munka, jól képzett munkaerőre és vonzó állásokra van szükség, és a hajózó személyzet, valamint az utasok érdekében jó biztonsági feltételekre, olyan ö, műholdrendszerekre, amelyek mindig megtalálják a repülőgépet, bárhol is járjon, ö, jobb pszichológiai egészségügyet a piloták számára, és a repülőgépek egymással való kommunikációjának javítását, amely a kis repülőgépeket is bevonja. És végül egységes európai légtérre van szükség ezt alá kell húzzuk, ez reméljük sikere jár jövőben majd. Köszönöm, López Bermejo. Képviselő következik másfél perc, a gól nevében parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Először is arra, terel, arra szeretnék utalni, amit biztos asszony mondott a szociális szempontokból. Nos, nagyon fontos, hogy alapvetően előállítókról van szó, és szerintem egyáltalán nem jelent semmiféle erőrelépést, hogyha megkurtítják az aikat. A szociális dömpingnek van bizony kitéve nagyon sok olyan dolgozó, aki a légiiparban dolgozik, ezt nagyon sok tanulmány is kimutatta. Azt kérem tehát a bizottságtól, hogy ne a dolgozók kárára folytassa a bizottság a liberalizációt, és ez vonatkozik a egységes európai égboltra is. Tehát a fizetés, a munkahelyi biztonság, illetve a kollektív tárgyalás kérdését mindenképpen föl kell tartani, nem szabad, hogy itt engedjünk a szociális vívmányoktól. Utalnék az El France konfliktusra. Nézzük például az állami tulajdonjogot. Sok, hely, sok helyen az elmúlt években magánosították az állami légiszállítókat. Például az AENA is mutatja ezt, ez botrány. Ajándékot adott az állam a bizottság indítatásával a magánberuházóknak. Nézzük a környezetvédelmi kérdéseket. A légi közlekedésről nagyon sok szennyezés származik. Remélem, hogy a Párizsi konferencián erről is beszélnek. Köszönöm. Deli asszony következik. Három perc a zöldek nevében. Ez rekord idő. Madame la commissaire, chers collègues. Biztos asszony, kedves kollégák. a üvegházhatást kiváltó gázok legnagyobb kibocsátja ez az ágazat háromszor ö, rosszabb ez a klíma számára, mint egy autó, hogyha kilométerre vetítjük. London, New York oda-vissza út annyi ilyen széndiokszidot bocsájt ki, mint egy száz ember egy év a fűtésre. És mégis valahogy az adók alá a, mentesítik ezt az ágazatot a kerozinadó vagy az áfa tekintetében. Éppen ezért a légitársaságok az adókedvezmények elsőszámú kedvezményezetjei. Normális az, hogy a kerozin az egyetlen fosszilis tüzelőanyag, amelyet nem adóztatnak meg, miközben mást pedig sokkal jobban megadóztatnak, épp azért, hogy a kerozinból be, be nem folyó bevételeket ahogy kompenzálják. 110%-kal nőtt a széndiokszid kibocsátása ennek a régiónak, és meg majd háromszorozíthat majd 2050-ig, két fokkal is nőhet a, így a globális felmelegedés, akkor 21-ben éppen ezért mit kell követelnünk? A kerozinadót, adóztassák meg bármely más üzemanyagot, illetve a minimális áfakulcsot vezessenek be. A másik kihívás az nem környezetvédelmi, hanem szociális jellegű minden megengedett, a nulla órás szerződés, a, lev, lev, a a postaláda cégek létrehozása minden, minden. Bulcs asszony azt mondta júniusban, hogy valamit tenni kívánnak ez ügyben. Nos, itt az idő eljött, hogy a szociális dömping és az adódömping ellen fellépjenek, hiszen visszaélnek itt a munkavállalók kiszolgáltatottságával is és úgy tűnik, hogy a tisztességtelen piaci magatartás ellen nem lépnek fel megfelelően hatékonyan. A Norwegian Airlines vagy a Ryanair is tiszteletben kell, hogy tartsa a jogszabályokat. A említett rendelet tiltja például a katari, a szaudarábiai, az arab, Egyesült Arab Emirátus beli légitársaságok sok 10 milliárd eurónyi állami támogatásban részesülnek. Hogyan tudnak lépést tartani ezzel az európai légitársaságok? Egy új szabályozásra van szükség a tisztességtelen adóversenyt kell itt kiküszöbölni. Kedves kollégák, három, hármas kihívásról van szó a légitársaságok, a légiközlekedés kapcsolatban. A szociális, a környezetvédelmi és a nemzetközi kihívással van dolgunk. Ma kell tennünk valamit, a néppárti állásfoglalás erre egyáltalán nem szolgál válaszsal. A zöldek állásfoglalása azonban konkrét javaslatokkal áll. Ez ilyenek nélkül a munkavállalók, a fogyasztók és a föld, a boly, ez a bolygó is kell, hogy megfizesse majd mindennek az árát. Honorevole Aiuto, lei solo... azt mondja, következik, önnek csak egy perce van. Az EFDD frakció nevében fog hozzászólni. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, az elmúlt öt év alapjai, adatai alapján a Skytrax nyilvántartásában nem egy tagállami légiszállító, hanem a Turkish Airlines. A világ változik, megváltoznak a légiszállítási útvonalok is, egyre inkább keletre terelődnek. Az Emirates, a Qatar Airways, az Etihad és a Turkish Airlines vezetik utasszámot tekintve a listát. Nem lehet nem látnunk, hogy milyen katasztrofálisak voltak az európai politikánk, és egyre inkább beszivárognak a külföldi tőkék az európai iparba. Például arra gondolok, hogy az Alitáliát eladták, eladták az Etihadnak. Ezt a Renci kormány nagy sikerként adta el, pedig nagyon súlyos menedzsmentbeli és kezelési problémákról tudunk az elmúlt években. Minek, milyen, minden mi az eredménye? Nagyon gyengé lábakon áll ez az iparág, nem versenyképes, nincs megfelelő tervezés, nem tudják kezelni a, az utasmozgásokat. Azt, kérdezzük, azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy fordítsa meg az elmúlt évek tendenciáit, és adjon új erőt ennek az iparágnak új rendületet, lendületet, és védje meg. Köszönöm szépen, most az ENF nevében Árnótó asszony következik. Köszönöm szépen! Először is, biztos asszony, Hadd mondjam el, hogy vannak bizonyos fenntartásaim az egységes európai égbolttal kapcsolatban. Lehet, hogy jó szándékból hoztuk ezt létre, de nem biztos, hogy ez jót tesz a civil repülésnek, lehet, hogy megfogja azt. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ez a közös állásfoglalás, például biztonsági szempontból természetesen mindig is támogatjuk, hogy a biztonsági előírásokat megerősítsék, bármiről van is szó. Ami a polgári repülést illeti, hadd mondjam el, hogy ennek szakértője vagyok, mert az Air France-nál 35 évig dolgoztam itt. Nagyon fontos, hogy ennek megfelelő szerepet tulajdonítsunk. A civil repülési hatóságoknak nagyon fontos szerepe az, hogy megfelelő egészségügyi kezelésben részesítse a dolgozókat, gondoljunk a Wings tragédiára. Sokszor a történelmi sokszor a történelmi légitársaságok bizony csődbe bennek, nagyon nehéz ezt ölbetett, kez, ölbetett kézzel nézni. Fontosnak tartom tehát, hogy a tisztességtelen versenyjelentés harcoljunk, hiszen nagyon nehéz úgy életképesnek maradni, hogyha azokat a légit, az öbölbeli légitársaságokat hihetetlen összegekkel támogassák. Aztán figyelj, támogatják, figyeljünk oda arra is, hogy a szociális dömpe, dömping hogyan alakul, illetve hogy milyen magasak a különböző adók, amelyek, eh, eh, repülőtéri adók, amelyeket bizony a fogyasztóknak kell megfizetni. Jó lenne, hogyha ezt tisztáznák, hogy mi az, ami tiltott, mi az, ami nem. Kollégák, hogyha azt mondjuk a bizottságnak, hogy csökkentse az üvegház hatást okozó gázok kibocsátását, akkor mindenképpen megnehezítjük a légitársaságok sorsát, vagy dolgát, és ez előbb-utóbb jelentkezni fog a repülőjegyek árában. Köszönöm. Most következnek a függetlenek. Epitideus képviselő, egy perce van, parancsoljon. Grazie, signore Presidente. A klados των αεροπορικών Köszönöm, elnök úr. A légi közlekedés nek minden lehetősége megvan arra, hogy az Európai Unió gazdasági növekedésében kulcsfontosságú szerepet játszon. Ez azonban egy megfelelő európai stratégiára van szükség. Egy új stratégiára, hiszen az eddigi nem felel meg a megváltozott feltételeknek. Hogyan lehetünk így versenyképések? Fontos éppen ezért valamit tenni, a tisztességtelen piaci versenyel szemben fel kell lépni, a járatok biztonságát garantálni kell. Ugyanakkor lehetővé kell tenni azt is, hogy a környezetbarát technológiák elterjedjenek. Munkahelyeket is teremthetünk így, hiszen egyre többen dolgoznak a légi közlekedési ágazatban. Fontos, hogy ők megfelelően képzetek legyenek, az új technológiai vívmányokat is eh, átvegyék, eh, be, beépítsék a mindennapi munkába. Ezzel kell munkálkodnunk. Kemp! Vanden Kemp képviselő a szó. Két percben. Elnök úr, köszönöm szépen. Első helyt szeretném megköszönni Maria Marinescu kollégámnak és Izmál Artug és Gizina Meissner képviselőknek, hogy sikerrel jártunk abban a parlamentben, hogy egy világos, átlátható állásfoglalást hozzunk tető alá a légi közlekedés tárgyában. Azt gondolom, hogy a várakozások, legalábbis a néppárti frakcióban nagyon nagyok, mert egy innovatív és versenyképes szabályozást szeretnénk létrehozni, amelyben világos lesz, hogy mit akar a légiközlekedési ipar a biztos asszony számára is. Ezt meg kell fogalmaznunk. Itt megfelelő lépéseket kell hozni. Négy elemet emelnék egyrészt. A ö, versenyképesség, az európai légiközlekedési ipar túl kicsi tulajdonképpen, mert az világszinten versenyezzen, ám egyes államok a távol-keleten komoly versenyt teremtenek, ezzel foglalkozni kell. A második pont az innováció. Az európai repülőipar, repülőgépjártás, meg a drónok fejlesztése, meg a műholdrendszerek fejlesztése hatalmas követelményeket nyit meg, lehetőségeket is az európai paralőt. Ezt meg kell ragadni. Aztán tény az is, és Ertug kollégára nézek, a szociális napirendre is gondolni kell. A légközlekedési iparban Európa kell, hogy tartsa a szociális napirendet, és végül a biztonság, gondoljunk itt az, egy, az Egyiptomban történtek, inkább persze a biztonság rendvédelmi oldalát emelik ki, mint a közlekedés biztonságot, de bizony ezzel is foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen, Ayala Sender egy percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, arra kérem, hogy amikor azt a amikor végrehajtja azt, amit ígér nekünk, tehát a tervet benyújtja még az év végéig, akkor gondoljon arra a rengeteg, arra több százer, több millió európaira, aki aki a légitársaságokkal utazik, nagyon sok olyan légitársaság van ma Európában, aki, rossz, aki nem jól kezeli, aki visszaél a, azzal, hogy nyerő pozícióban van az utasokhoz képest. Beszéltünk a versenyről az elején, van sok olyan fiatal, fiatal pilóta van, aki nem csak, hogy nem kap fizetést, hanem még ők fizetnek azért, hogy megkaphassák az engedélyt. Képzeljék csak el, ez mit jelent. Remélem erre is gondol majd, amikor a javaslatot megfogalmazzák. Arra is gondoljunk, hogy a regionális kikötőknek milyen, mire van szüksége. Erős iparra van szükség, illetve figyeljünk oda arra is, hogy az újrahasznosítás a repülőgépek tekintetében hogyan történik. Köszönöm szépen, Ajala Szender asszony, Boréba képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A légitárságok nagyon sok kívással kell szembenézzenek. Belső és külső versenyképességet illetően a belső piac túlzottan korlátozott és szabályozott, és az EU-n belüli emissziós kereskedelem is ide sorolható, mely gyengíti az európai légitársaságokat nyilvánvaló módon. Ezért kérem öntől, biztos hogy a decemberi javaslatban, amelyet majd bemutatnak, és amelynek célja, hogy az ágazat versenyképességét javítsa, és a távú stratégiát nyújtson a fejlesztésre, vegye figyelembe ezeket a tényezőket is. Hangsúlyoznom kell, mennyire fontos szerepet játszanak a regionális légikötők mint például az én régiómban. Jasonkában van egy repülőtér az én választókörzetemben, ami egy ugyan másodlagos szereppel bír csak, de nagyon fontos kapcsolódási pont lehet, és, közve, és tehermentesíthet nagy lengyel reptereket. Ezért azt kérem biztos asszony, hogy ebben a javaslatban, amelyet várunk, gondolják végig ezeket, és stratégiailag gondolja végig a légi közlekedés támogatását Európában. Köszönjük. Telicska úr is egy percre kap szót. Tisztelt képviselőtársaim, kérem önöket még egyszer, hogy ne eh, hadarjanak annyira, nagyon nehéz így ugyanis tolmácsolni önöket. Köszönöm, eh, elnök úr. Eh, biztos asszony, jó, hogy üdvözli az állásfoglalási indítványokat. Úgy tűnik, hogy nagyban közelednek az álláspontjaink. Nem tökéletes a helyzet, de jó irányba haladunk. Először is reagálnék valamire, amit már többen feltettek előttünk. Úgy tűnik számunkra, hogy egyes cégek, légitársaságok különösebben nem állnak jól. Ez nem a mi hibánk, mindig az uniót hibáztatjuk mindenért. Persze szükségünk van egy légiközlekedési csomagra, persze valamit tennünk kell ezzel a teherrel, meg kell vizsgálnunk a belső piacot, az egyenlő versenyszabályokat biztosítanunk kell. Az Európai Bizottságnak is dolgoznia kell ezen, biztos azt, hogy meg kell mondanom, hogy mi is türelmetlenek vagyunk. A felvázolt hét pont jó kiindulási alap lehet ahhoz, hogy valóban segítsük ezt az ágazatot, de az alapelv az, hogy igazi versenyképesség alakuljon ki, ne csak piacvédelem. Köszönjük. Huntis úr a következő hozzászóló, egy percre kap szót καθώς αναμένουμε τις τελικές προτάσεις για τις αερομεταφορές της Κομισιόν. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság javaslatait várja a légkötési ágazat. Többek között ebből azt emelném ki, hogy folyamatos a privatizáció eh, ezekben a vállalatokban, és ez nem ez veszélyes folyamat. A, a, az állami megtakarítások idején egy sor regionális repteret adtak el, sokszor bagóért, holott nagyon fontos szerepet játszottak akár az idegenforgalomban hazámban, Görögországban. Vagy azt is látni kell, hogy ki a frankfurti reptér tulajdonosa, a Lufthansa. Tehát egyfajta gazdasági imperializmust látunk, Görögország megalázását itt is, a szerződések ellen ö, ö, halad ez, a görög lég, ö, idegenforgalom teljes mértékben idegen kezekbe került ezen a területen a teljes légi közlekedésre is igaz. Ez holnap lesz egy nagy görög általános sztrájk, és ebben a görög kormánytól azt fogjuk követelni, hogy ezeket ne engedjen ezen a követeléseknek. Piper képviselő másfél percben. Szeretném üdvözölni a hallgatóságot, elég sokan vannak itt jelen a tribünön. Nos, ez egy rend, ez egy olyan vita, amikor jelen van a, bizot, a bizottság is, tehát itt van a biztosasszony, és a képviselők a különböző szakbizottságokat képviselik, nagy számban vannak itt a közlekedési szakbizottságtól, nem sokára egyébként többen, több képviselő is lesz, mert szavazunk is ma. Piper úr következik másfél perc. Köszönöm elnök úr, biztosasszony Az Európai közlekedés komoly nyomásnak van kitéve, adók, különféle tarifák, utasjogok, ETS, állami támogatást kapóban részesülő versenytársak, 20 ezer munkahely tűnt, szűnt meg ebben az ágazatban Európában az elmúlt évben. A légközlekedési vállalatok és az egész ágazat ezért megszabadításra vár. Az innováció a kiigazítási folyamatok elvándorlása a termelésnek mind-mind ide sorolható. Az Európai Bizottság bulcasszony végre komolyan kell vegye a versenyjogot és a méltánytalan konkurenciát ki kell zárjuk. Nem csak közleményekre van szükség, jogalkotásra van szükség, biztos asszony. A tagállamok végre a, a egységes Single European Sky keretei között kell hogy javítsák tevékenységet, ám a határ nem a csillagos ég azért. Az emissziós kereskedelem és a túlzott terhek nyilvánvalóan ki kell egészüljenek versenyképességi előnyökkel. Nagyon sok fontos jó pont van ebben a javaslatban, a technikai műszaki fejlődés, a méltányos verseny tekintetében és a versenyképességi, versenyképes légikötők tárgyában

a bizottság megírta ugyanezt a csomagot, aztán a rövid a prezentáció előtt hatalmas óhajlista kerül betöltésre. Egyfajta papírpocséklás ez így. A bizottság prezentációt hallgatva remélem, hogy a csomag egyrészt egyenlő játékszabályokat teremt Európán kívül és belül is, a közel-keleti vállalatok is beleértve mindenki számára, másrészt világosságot teremt a kockázat felmérés, és a, ö, például a sármelyesek eset kapcsán a repterek biztonságát is egységesen mérve és értékelve, valamint a, a Norwegian Air példáját tanulva, elkerülve az ilyen helyzeteket, amelyek ott adódtak. Köszönöm. Honorable Riké, per un minuto. úr, köszönöm eh, elnök eh, úr, biztos asszony. Ez eh, az állásfoglalás tervezet, amit eh, támogatunk, azt mutatja, hogy eh, a parlament mennyi reményt fűz ehhez az ágazathoz. Ugyanakkor van néhány aggodalmunk is, például az utasjogokkal kapcsolatban, e, és más olyan témákban, ahol a nemzeti jogok miatt a tanács blokkolja a jogalkotást. Reméljük, hogy az új csomaggal előre mozdulnak a tagállamok. És a második dolog az, hogy a légügyi biztonsági ügynökségnek e, el kell kerülni azt, hogy csökkenjen az erőforrása, akár pénzbeli, akár emberi. A légiszektor növekedése nagyon látványos volt, és látjuk, hogy a repülőgyártásban is nagyon sok a kutatásfejlesztés, ami mindenképpen az Európai Unió érdekében. Tiene ora la palabra el señor de Grandes Pascual. Andrés Pascual úr következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Először is dicsérni szeretném ezen állás foglalás tartalmát. Úgy tűnik számomra, hogy az ágazatnak új lendületre van szüksége, hogy fenntarthatóságát és versenyképességét garantálni tudjuk. Meg kell erősíteni a légi ágazatot, a repülőtereket és a légitársaságokat. A parlament nagy frakciói támogatják ezt az állásfoglalást, ez a problémák biztos feltárásának garanciája. Azonban a kölcsönösség elvét is figyelembe kell venni a harmadik országokkal fenntartott kapcsolataikat illetően. Ez az ágazat magasan képzett munkerőt foglalkoztat, nagy hangsúlyt kell helyezni a biztonságra, az a tárgyában jók a bizottság intézkedései. A spanyol delegáció esetében felmerült az a gondolat, hogy még ha az állásfoglalás nem is említi meg Gibraltárt, a repülőterére mégis utal. Itt egy nemzeti szuverenitási kérdés merül fel ennek összefüggésében, a bizottságot, tehát felszólítom arra, hogy vegye figyelembe, hogy itt nem a tanács blokkolásáról van szó, itt államok szuverén konfliktusáról van szó ebben az esetben. Ha angol barátaink az Unióban óhajtanak maradni, még tovább vitázunk ról, velük erről a kérdésről. Signor Presidente, signora... Elnök úr, biztos asszony, azt hiszem nagyon fontos, hogy hamarosan létrejöjjön a légi közlekedési csomag, amely kijelöli a kihívásokat az ágazat előtt. A cél a légitárságok és a repülőterek erősítése, a közlekedés erősödése, a verseny erősödése okán a tanácsnak erőfeszítést kell tennie, hogy a lehető leghamarabb elfogadja a résidők kiosztásáról szóló rendelkezést. A légiközlekedési csomag esetében fontos az egységes európai égboltra vonatkozó rendelkezés végrehajtása, hogy a légteret optimálisan ki lehessen használni, és valamennyi használó igényeinek meg lehessen felelni. A csomag pozitívuma az idegenforgalmat is érinti, hiszen könnyíti az utazások tervezését. A liberalizáció azonban nem károsíthatja a szociális és biztonsági normákat, a legutóbbi újsághírekre tekintettel is, amelyeket nem szabad túl gyorsan elfelejtenünk. Elnök Zlotowski kap szót egy percben. Panie Przewodniczący! E, Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos asszony! az utasok száma a légi közlekedésben folyamatosan növekszik. Ezért is vagyunk büszkék arra, hogy ilyen légi közlekedésünk van. Ez a közlekedési forma azonban nem csak pozitívumokkal rendelkezik, hanem hátulütői is vannak. Az Európai Bizottságnak igaza van, hogy megpróbál a jövőbe tekinteni a légi közlekedési csomag megtervezésével, de ez nem vezethet ahhoz, hogy a légi közlekedési szektor lefékezzük. Hogyha terheket róvunk, adminisztratív és pénzügyi szinten a vállalkozók nyakába, akkor pedig ez fog történni. Az utasok biztonságára kell összpontosítani, a pilótákéra, és ezért a lehető legkorábbi stádiumban minden lehetséges kockázatot meg kell próbálni a minimálisra csökkenteni. Ezen kívül a légi közlekedés irányítása és ellenőrzése szempontjából további lépésekre van szükség, okosabban kell beruházni az infrastruktúrába, mint ahogy ezt eddig tettük, és itt nem csak a légi légikikötőkre gondolok, hanem a repterek közötti kapcsolatokra is, illetve a repterek és a városok közötti kapcsolatokra. Végül a tisztességtelen versenyt is szeretném elkerülni, ami nem tartja tiszteletben a belső piac szabályait. Remélem, hogy a bizottság javaslata megválaszolja ezeket a kérdéseket mind. Bilbao Barandika asszony kapszol. Köszönöm, eh, elnök úr, biztos asszony. Az Európai Unió fellépése ezen a területen azt mutatja, hogy néha túl tudunk lépni az egyéni érdekeken, és figyelembe venni a vállalkozásaink, illetve az utasok érdekeit, és megteszünk mindent azért, hogy fenntartható legyen a légiközlekedés működése. Egy globális piacon el kell kerülni a nem tisztességes versenyt, amelyet a külső felek támasztanak, és el kell kerülni azokat a rossz gyakorlatokat, amelyek rontják a foglalkoztatási körülményeket, és ezáltal a biztonságot ebben a szer szektorban. Egy integrált rendszerbe kell behelyezni a légiközlekedést, egy jegyel eh, lehessen utazni, a regionális repülőterekre is oda kell figyelni, és eh, innovációt eh, bátorítani, oda kell figyelni a repülőterek megfelelő igazgatására is, tehát várjuk a csomagot, biztos asszony. Csipszka képviselő kap szót. Pani komisarz, branża lotnicza przyczynia... Köszönöm, elnök úr, a légiközlekedés nagyon fontos, a foglalkoztatás, a növekedés az idegenforgalom szempontjából növeli a személy közötti kapcsolatot, a regionális mobilitást és az európai integrációt. A légiközlekedési ágazat 5 millió munkahelyet garantál, és 365 milliárd euróval járul hozzá az európai GDP-hez. Ez tehát egy jövőben mutató ágazat. Azonban tudatában vagyunk, hogy az ágazat nagyon sok problémával küzd Európában, ezért kell elfogadnunk intézkedéseket, tevékenységeket, amelyek egyrésztről egyenlő versenyfeltételeket, jó összeköttetési hálózatot garantálnak, és az utasok számára biztosítják a megfelelő biztonságot. Ez az egész ágazat biztonságának növelésével érhető el, tehát a munkavállalók jogait és az utasok jogait egyaránt védeni kell. Ugyanakkor fel kell gyorsítani az egységes európai égboltra vonatkozó rendelkezés elfogadását, mert a jelenlegi széttöredezettség fontos akadálya az európai légitársaságok előtt. A versenyképesség gyengül ezáltal remélhetőleg a bizottság gyorsan cselekszik majd. Biztos vagyok abban, hogy ezen állásfoglalás elfogadása fontos lesz a fenntartható stratégia kialakítása szempontjából az európai légi közlekedési ágazat számára. Köszönöm. Elnök Szenova, képviselő kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, kollégák. Én is erről a csomagról szeretnék szólni. Mindannyian tudjuk, hogy a légi közlekedés az egyik legszabadabb a világon, óriási a verseny, és nem újdonság, hogy versenyelőst próbálnak szerezni maguknak a légitársaságok. Például olyan gyakorlatokkal, amivel a szociális normákat csökkenti. Nézzük meg, hogy most is milyen lépéseket tesznek a légitársaságok dolgozója különböző atipikus foglalkoztatási formák ellen. Ez az utasok biztonságát is veszélyeztetheti, hogyha ők nem megfelelő körülmények között dolgoznak, és az egész ágazatnak a jövőjét kockáztatja. Dalton képviselő kapszott. Köszönöm. A légiközlekedés fontos a növekedéshez. A Ryanair és az e- EasyJet fejlődése, mint magánszektor többet tett, mint a támogatások tömkelege fejlődésért. Innovációt is támogatni kell, a légiközlekedés, légirányítás megfelelő innovációját, illetve az új üzemanyagok kialakítását. A Cezár programokat végre kell hajtani, az égboltot nyitottá tenni, átfogó megállapodásokat kell kötni a partnerekkel. Amikor korlátozottak a kapacitások, oda kell figyelnünk a regionális repülőterekre, mint amilyen Birmingham az én választókerületemben. Zöld kollégák azt gondolják, hogy adómentes a légi közlekedés, de ez nem igaz, mert a repülőterek például 71 fontot vetnek ki a hosszú járatokra, és több mint 40 eurót a német járatokra. Nekünk rugalmasnak, nyitottnak kell lennünk, innovatívnak, egy globális piacon kell működnünk. Honorevole Van Mintenburg. Van Mintenburg következik. Köszönöm, elnök úr. Egy megjegyzést szeretnék tenni az állásfoglalás kapcsán. A 2004-es irányon felülvizsgálatról van szó, amelyet az utasjogok, amely az utasjogokra vonatkozik. A tanácsban blokkolva van ez a dosszió. Én értem Nagy-Britannia, illetve Spanyolország érzékenységét, de ez az egész légi közlekedési ágazatot padhelyzetben tartja, a légi társaságokat is, és az utasok szeretnék megismerni jogaikat, illetve kötelezettségeiket. Úgy gondolom, hogy a tanács be fogja mutatni az értelmező útmutatásokat, hogy a jelenlegi jogszabályokat tisztázza, az új jogszabályokra várva. Én nem, lát, nem nézem jó szemmel ezt a megoldást, mert úgy vélem, hogy alapvető jelentőségű ennek a padhelyzetnek a megszüntetése a tanácsban. Csak új szabályokkal lehet létrehozni a kívánatos helyzet tisztázását. A holland elnökség feladata lesz ennek megvalósítása, amit Európa kér a tanácstól. Elnök Bach képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, köszönöm a fejtegetéseit a légi közlekedési csomag kapcsán. Egyetértek önnel, hogy a légi közlekedésnek és impulzusokra van szüksége, hogy az egész ágazat a légitárságok és a repülőterek erősebb pozíciót foglaljanak el, és ehhez, ahogyan ön mondotta, egy hosszú távú stratégiára van szükség. Sok közvetlen munkahely, több millió függ ezen ágazattól, és a gazdasági megfontolásoktól függetlenül és frakcióktól függetlenül is sok kolléga utalt már erre. A szociális dimenziót nem szabad elfelejteni, a munkafeltételek közvetlenül kihatnak a biztonságra. A légi közlekedésben ez az első számú prioritás. Nemrégiben egy a közlekedési szociál agenda konferenciáján felvetettük ezt a problémát. Magasan képzett, motivált szak emberekre van szükség, és ezért ragaszkodni kell a munka ügyi szabályokhoz. Fontos a hazai bázis meghatározása, megfelelő szabályokra van szükség ezen mobil ágazatban, a mm, fapadosok kétséges üzleti gyakorlatát meg kell szüntetni, az elönállóságot, a pay-to-fly rendszert és más bizonytalan munkakörülményeket. Köszönöm szépen. La parola. Nilsson kap szót. Tack så mycket, ordförande, eh, fru kommissionär. Nos, a decemberben benyújtott javaslatra reagálva láthattuk eh, a tavalyi évben, hogy a munka erőpiac a légi közlekedésben egyre inkább úgy néz ki, mint a vadnyugat, biztonsági személyzet nyomás alatt áll, a szociális normák, a bérek nyomás alatt állnak, komolytalan munka adók részéről, és ez a biztonságot fenyegeti el. Ez ellen tenni kell, és ehhez jogi előírásokra van szükség. Fontos tehát, hogy Európa erőteljesebben együtt, együtt működjön ezen a területen. Nem engedhetjük meg, hogy a biztonsági kérdések a különböző nemzeti hatóságok között egyszerűen megoldatlanok maradjanak. Az Európai Légi Biztonsági Hatóságot meg kell erősíteni. Ha van egy olyan pont, ahol valóban számíthatunk a lakosság támogatásra, az pontosan a repülés biztonságának témája. Tehát a rossz szociális feltételek és a romló biztonság között összefüggés van, a két témát együttesen kell kezelni liebe kolleginnen und kollegen liebe frau kommissarin! tisztelt kollégák tisztelt biztos asszony! üdvözlöm hogy újra egy teljes jogalkotási csomagról beszélünk koherens jogalkotással számolhatunk és nem egyes egyedi intézkedéseket javasolnak hiszen az a veszély hogy ezek egymásnak ellentmondanak esetleg. ez egy sokat ígérő koncepció amelyről nem szólhatunk a negyedik vasúti csomag esetén a légi csomag után talán egy közúti közlekedési csomaggal is számolhatunk, illetve egy jogalkotási csomaggal a tengeri hajózás területén. Ez remek lenne, biztos asszony. A légi közlekedési ágazatnak nagyon erős globális komponense van, ezért el kell kerülni az önálló utakat európai szinten, globális megoldásokra kell kör, törekednünk. Az emisszió kibocsátás esetében csak az ICAO keretein belül van értelme megoldásnak. Ide tartozik a légi közlekedés például a TTIP tárgyalásokhoz is. A globális szabályozásnak nagyon fontos szerepe van az európai légi közlekedés versenyképessége szempontjából. Jelenleg az európai légitársaságok nagyon erős konkurencia nyomásnak vannak kitéve például az öböl államok részéről, meg kell védeni magunkat a tisztességtelen árképzéssel szemben. Éppen azért kívánatos lenne, hogy a bizottság foglalkozon ezekkel a kérdésekkel, és megfelelő módosításokat javasoljon a régi közlekedési csomag keretében. És még egy sürgős kérés a tagállamok felé, az EU csak akkor lehet komolyan vendő tárgyaló partner európai szinten, hogyha sikerül Európán belül egységes európai légi közlekedési térséget létrehozni. Köszönöm. A parola Simon. Simon képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, a légiközlekedésben évek óta az a probléma, hogy ágazatnak tekintjük, az ágazatról kérdezünk, és nem azokat a kérdéseket eh, tesszük fel, hogy hogyan illeszkedik ez az ágazat a társadalomba és a gazdaságba. Innen eredeztethetőek azok a nevetséges helyzetek, mint például Nagy-Britanniában, ahol eh, a, meg, meg akarják építeni a, az ennedik londoni repülőteret, mi, mi ahelyett, hogy a regionális repülőtereket erősítenék meg, például eh, Birmingham-t, eh, ugyanis eh, az sokkal többet, több járatot tudna kezelni. Eh, amikor a légitársaság, a repülőterek stratégiai fontosságát, eh, bocsánat, a légiközlekedés stratégiai fontosságát nézzük, oda kell figyelnünk a, eh, az alkalmazottakra is, ugyanis nem akarunk nulla órás szerződéseket és egyéb kizsákmányolási formákat. Köszönöm. Grazie. La parola Köszönöm. Montero de Giel kapszót. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Comissária, caros colegas. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. A légiközlekedés komoly kihívások előtt áll Európában. Beszélünk magáról a repülőgép gyártásról és a légitársaságokról, de ide tartoznak a repülőterek is. A repülőterek nagyon komoly és egyre erősebb versenynek vannak kitéve. Néha ez a verseny nem tisztességes a harmadik országok részéről. Eh, az európai repülőterek összekötöttsége csökkent, nem úgy, mint az EU-n kívüli repülőtereké, és ez az útvonalak változtatásával együtt különösen a regionális repülőtereket sújtja. Ezért is fordulok önhöz, biztos asszony, és mondom önnek, hogy fontos, hogy az Európai Bizottság kialakítson egy regionális repülőtér stratégiát is ebben a csomagban. Meg kell vizsgálni az állami támogatási szabályokat, és a regionális repülőtereket a megoldás részeként kell kezelni. Ezeket hozzá kell illeszteni a nagyközponti elosztó eh, repülőterekhez a regionális repülőterek embereket szállítanak, javakat szállítanak, szolgáltatást adnak. Egyszerre jelenik meg a közlekedés és az infrastruktúra, és ezek a turizmus belépő pontjai is. Márpedig az is egy fontos ágazata a gazdaságunknak. Gazdasági és társadalmi kohéziós szempontból is fontosak, például az olyan távol fekvő régiókban, mint Madeira. Kaput úr, Köszönöm, elnök úr. Az európai légközlekedési ágazat sok kockázattal, változással, kívással néz szembe, és ezért várunk a bizottságtól egy ambiciózus légiközlekedési csomagot, amely a fenntarthatóságon és a versenyképességen alapul. Nem lehet elhanyagolni a légiközlekedés kihatását a klímára, csak ha figyelembe vesszük, hogy a közlekedési ágazat második helyen van az üvegházhatású gázok kibocsátása esetében, és az ICAO kifejezetten volt arra, hogy dolgozzon az ágazat azon, hogy erőteljesen csökkentse a kibocsátásokat 2016 végéig. Jó lenne tehát, hogyha a bizottság csomag tervezete olyan megoldásokat dolgoznak ki, amelyek a széndiokszid kibocsátást csökkentik, ahogy a COP21 is kérte, bioüzemanyagot fejlesztenének ki, hogy ezen csökkentés el lehessen élni, a repülőtereket környezetbarát módon fejlesztenék, és integrált jegyeket adnának ki, új kereskedelmi modelleket kidolgozva de sokat kellene dolgozni a versenyképességen is, fel az európai légitársaságok struktúráját erősítve, a közösségi repülőterek infrastruktúráját javítva, hogy nemzetközi szinten kedvező feltételek mellett versenyezhessünk. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Flasikova Benyova képviselő kap szót. Letecký priemysel je Nos, ez az ágazat rendkívül jelentős, és nagyon sok munkahelyet biztosít. Körülbelül 10 millió közlekedik évente, 10 millió járat közlekedik évente Európában. Nagyon fontos tehát ez az ágazat számunkra. A cél az kell, hogy legyen, hogy stabilizáljuk a légi közlekedési ágazatot, a liberalizáció szempontjából fontos az értékes szolgáltatások, a minőségi szolgáltatások garantálása és az utasjogok biztosítása. Új szabályozások kell, hogy garantálják az utasok biztonságát is a légi közlekedésben. Mindez azonban nem vezethet ahhoz, hogy a légi utasok helyzeten legyen megfelelő a repülő tereken. Sok esetben nagyon rosszul áll az utolsó jogok helyzete. Jonger is, kollega. Ja, dank u voorzitter, mevrouw de commissaris. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Az elmúlt májusban egy olyan tanulmány született, ami megmutatja, hogy a repülőgépek 50%-a amelyeket Bakúi, egy bakúi cég működtet, pay-to-flight módon fizeti a nagyon fiatal pilótáit. És egyre gyakrabban előfordulnak ilyen példák. Vannak olyan mm, úgynevezett olcsó lobogót használó repülőtársaságok, olyan play-to-fly rendszereket használók, amelyek kihasználják az alkalmazottaikat, és ez tisztességtelen azon vállalkozásokkal szemben, akik ezeket az elítélendő gyakorlatokat nem alkalmazzák. Ezeket a tisztességtelen gyakorlatokat biztos hogy próbálják meg megszüntetni. Igaz, hogy nem tudják egyedül megoldani a problémát, de asszonyom, ön, Madame azt asszony mit fog tenni ennek érdekében, a nemzetközi közlekedés javítása érdekében? Például megtagadhatnák a leszállást azon öm, légitársaságoktól, amelyek nem megfelelően bánnak az alkalmazottaikkal. Moody képviselő kap szót. Köszönöm szépen. A légiközlekedési csomag tökéletes lehetőség arra, hogy felülvizsgáljuk a biztonsági ügynökség intézkezéseit az úgynevezett AZA légi közlekedési eszközökkel kapcsolatban. Ez az Európai Uniós ipari cégek számára és az innováció számára is nagyon fontos, például azoknak a számára, akik a kompozitokkal foglalkoznak. Az én választókerületemben konkrétan 4000 alkalmazottja van egy ilyen cégnek, és még a beszállító láncban is több ezrek függnek tőle. De 6000 biztonsági bizonyítványt várunk, hogy ezek végre megszülessenek. Tehát az ügynökségre vonatkozó szabályokat szükséges lenne nagyon gyorsan megváltoztatni, hiszen egy globális ágazatban szeretnénk versenyképesek maradni, és költségvetési bizottsági tagként azt is tudom, hogy ennek nem lenne következménye az EU-s költségvetésre. Kérem, ragadják meg ezt a lehetőséget, és biztosítsák azt, hogy ez az ügynökség az ágazat érdekében dolgozzon, és a magas szintű biztonságot védje meg, amire egyébként sikerült, amit sikerült elérni az ágazatnak. Térjünk át most a kastélyára, az első Grüne képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, Burk asszony, nagyon várom a jövő hónapi repülési csomagot. A légi közlekedés liberalizáció nagyon jót tett az utasoknak és a vállalkozásoknak is Európában, és igazol van, vannak olyan légitársaságok, amelyek jól működnek, olyanok is, amelyek egyáltalán nem működnek jól. Látjuk új légitársaságok születését is, amik a régiókat nagyon jól kiszolgálják. Már beszéltek a Ryanairről, az EasyJetről az előttem szólók, amelyek a legtávolabbi régiókba is lassan-lassan eljutnak. Beszélhetünk az egységes európai boltról, az utasjogokról, de tudom, hogy javítani kell az európai légitársaságok versenyképességét is. Ugyanakkor üdvözlöm azt, hogy fogunk foglalkozni az EU-n kívüli légitársaságokkal is. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ez, hogy átfogó légiközlekedési megállapodásokat kössünk ezekkel a légitársaságokkal. Ez fontos lépés, hiszen az európai utasok már most is használják őket, és szeretnénk nem egy erődöt építeni Európa köré, hanem jól együttműködni az Európán kívüli légitársaságokkal. Ehhez sok sikert kívánok önnek, hiszen egy globális gazdaságban kell működnünk, úgyhogy nem tekinthetünk csak a saját házunk tájára, hanem a jövőbe kell tekintenünk a fogyasztók érdekében, és azoknak az érdekében, akik globális szinten tevékenykednek. Yes. Marias képviselő következik. Köszönöm, a repülőgépgyártás az egyik legfontosabb foglalkoztató és a növekedés záloga is. Ez igaz egyébként a légitársaságokra is, ahol több millió ember talál munkát. Görögországban a ránk kényszerített memorandum következtében egyes repülőterek átkerültek a Fraporthoz, egy német céghez. Ez egy olyan cég, amely lassan domináns helyzetet tölt be a repülőterek területén, és felmerül a tiltott állami támogatás kérdése is. Tehát a repülőtereink a németek kezében vannak, a Görögországban érkező turisták a németek zsebét töltik meg pénzzel. Köszönöm. Molto grazie, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, én támogatom a légügyi csomagot, mert hozzájárul ahhoz, hogy erősödjön a repülőgépgyártás, az ágazat növekedjen, erősebbek legyenek a légitársaságok, növekedjenek a repülőtereink, és egyenlő esélyekkel indulhassunk a nemzetközi versenyben egy hosszú távú stratégiát megfogalmazva. Az Európai Uniónak oda kell figyelnie a repülőterek biztonságára, a légirányításra, a multimodális megoldásokra fontos, hogy eh, a csomag alátámassza a környezetvédelmi törekvéseinket is, eh, például a légiközlekedésből eredő széndiokszid kibocsátásokat. Nagyon nagy a versenynyomás a repülőtereinken, ezért a bizottságnak figyelembe kell vennie azt, hogy figyelembe kell vennie azt, hogy hogyan változtatható meg a repülőtéri díjakról szóló jogszabály, illetve hogyan lehet megerősíteni a regionális repülőterek szerepét Európában pályát képviselőkövet. Suur tänu! Euroopa Komisjon otsustas... Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság szombaton úgy döntött, hogy az észt légitársaság állami segélyt kap a kormánytól, és vissza kell, hogy fizesse a hiteleit. De ettől csődbe ment a légitársaság, mert nem tudta a kormány kimenteni, 160 ember veszítette el az állását, és azt mondták ki, hogy a kormány által nyújtandó állami segély ez a versenyre hátrányos lenne. De hát Észtországnak nagyon kevés kapcsolata van bármilyen más repülőgéppel, repülőtérrel, és nagyon sok légitársaság egyáltalán nem is akart Észtországba repülni. Tehát kapcsolatot teremtettünk Észtország és a világ között ezzel a régi társasággal, de ez most sokkal nehezebbé vált. Ez a szakpolitika hogyan szolgálja az Európai Unió érdekeit? Az új légi közlekedési csomag gondolja végig azt is, hogy a, a verseny nem úgy működik a perifériákon, mint az Európai Unió közepén, és a jogszabályokat úgy kell megváltoztatni, hogy a kicsi periférián lévő országok is lehess, rendelkezhessenek közvetlen kapcsolattal a világ nagyobb városaival. Köszönöm. La parola all'onorevole Sakorafa. Sakorafa képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Biztos hogy miért beszélünk a légi közlekedés versenyképességéről ma, a fogyasztók védelméről, a szociális menetrendről és hasonló dolgokról, akkor, amikor ez nem szolgálja az állampolgárok érdekeit. Vagy lehetséges, hogy monopóliumot szeretne? Olyan monopóliumot, ami egy német és állami? A közlekedés ágazat jövője szempontjából, ahol ez már, ahogy ez már korábban is elhangzott, nagyon fontos, hogy Görögországban négy általános légi kikötő van, és ez most sajnos a trojka nyomása alatt elkezdett összeomlani ez a rendszer. Vannak olyan légi kikötők, amelyeket életképesnek nyilvánítottak, de igazából semmi lehetősége nincs ezeknek a repülőtereknek vagy az országunknak a növekedésre, mert egyáltalán nincs beruházás. A memorandum politikája oltárán feláldozták a repülőtereinket, a német kormány irányítja ezt az intézkedés csomagot, és ez nagyon súlyosan sújtotta a görög kormányt, és káros a dolgozók részére is. Biztos az, hogy Európa így akar növekedni és fejlődni? Köszönöm. Kelly képviselő kap szót. Äh, äh, Köszönöm. Örömmel hallom ezt a, äh, és figyelem ezt a vitát. Sokat tanultam. Globális szinten kell a verseny-problémákat kezelni. A másik dolog a széndiokszid kibocsátás. Ez nagy, és éppen ezért aggasztó. Ehhez szabályozókat kell alkalmazni, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást. Itt a COP21-en Párizsban reméljük, hogy a légiközlekedés és a tengeri közlekedés is a globális egyezmény része lesz. A harmadik dolog pedig a légitársaságaink versenyképessége. A Ryanair ugye egy ír légitársaság, mégpedig igen sikeres, amelynek piaci részesedése nő, a szolgáltatás minősége fejlődik, és, és azt mondta, hogy egy millióval tudja növelni a az érkező turisták számát, hogyha egy bizonyos adó alól mentesül, amikor ezt megtették, akkor tudta teljesíteni az ígéreteit. Köszönöm. Köszönöm Kelly úr, a bizottság nevében Bulk képviselő, biztos asszony kapszót tessék. President. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Egy nagyon érdekes vitát hallottunk ami azt mutatja, hogy fontos téma ez. Nagy kihívások előtt állunk, a lehető legjobb választ kell adni, tárgyalva az összes érdekeltel. Kicsit most összeszedném a kérdéseket, és megpróbálnék válaszolni néhányra legalább sajnos. Eh, a, az összesre nem tudok, mert nincs elég idő, és nem akarom a tolmácsok munkáját lehető, lehetetlenné tenni. Amennyiben úgy érzik, hogy nem kaptak választ, akkor kérem írásban is tegyék fel a kérdést, és válaszolunk rá. Az egyik leggyakrabban felvetett aggodalom a tisztességes verseny volt. A bizottság mindent megtesz a tisztességes verseny előmozítása érdekében. Számos eszközünk van. Először is a kétoldalú légiszolgáltatásokról szóló megállapodásban odafigyelünk erre a témára, illetve különösen fontos kereskedelmi partnereinknél odafigyelünk az átfogó, megáll, az átfogó megállapodásokban is. Emellett a harmadik országokkal való tárgyalásokban szintén érvényesítjük azt, hogy az EU versenyszabályok érvényesüljenek. Ezt elég egyértelműen ki fogjuk fejezni. Aztán a támogatások kérdésköre volt a második fontos kérdéskör. A támogatásokat még nem bizonyították be, amennyiben vannak ilyen támogatások az EU-n kívül, akkor meg kell nézni, hogy azoknak negatív hatásuk van-e az Európai Unión belül bejegyzett cégekre. Igazándiból ezt kell megvizsgálnunk. Az EU légiközlekedés közlekedés verseny hátránya illetve piacvesztése az több okra vezethető vissza, egyrészt a piac fragmentációjára, arra, hogy nem jött össze az egységes európai égbolt megfelelő módon, illetve e, nincs e, megfelelően nincsenek meg az egyenlő esélyek. Ezt a kérdést szintén kezelni fogja a bizottság. E, a 2004-es 868-as rendeletnél pedig azt tudom elmondani, hogy nem kaptunk még panaszt annak ellenére, hogy a, gyakran vádolják meg az EU-n kívüli országokat azzal, hogy tisztességtelen versenyt folytatnak. Éppen ezért a 868-as rendeletet most megint átnézzük, és amennyiben ez szükséges, akkor 2016 elején visszatérünk a témára. Ami a munkakörülményeket illeti, egy versenyző piacon nagy nyomás van a légitársaságokon azért, hogy csökkentsék a költségeiket. Ezek nyilván e, szociális következményekkel is járnak. A stratégia válaszolni kíván erre a problémára is az egész láncon keresztül szeretnénk elérni azt, hogy mindenki élvezhesse a növekedést, eh, miközben eh, jó minőségű munkahelyek teremtődnek. Itt érdemes megjegyezni azt, hogy a legfontosabb dolog a társadalmi párbeszéd, a szociális párbeszéd, és ennek a feltételei azt gondolom, hogy rendelkezésre állnak 2015. június óta. A, az atipikus foglalkoztatási formákat is említették, mint nagy kihívást. Fontos, hogy a tényeket és a jogi körülményeket is megvizsgáljuk ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen szerepe van ezeknek az atipus, atipikus foglalkoztatási formáknak, és milyen kiatással vannak a légügyi ágazatra. Ennek érdekében az Európai Bizottság kiad majd egy felmérést eh, ezekről a dolgokról. Az EASA emellett egy munkacsoportot is hozott létre, amely vizsgálja az új üzleti modelleket. Ami a képzést és a készségeket illeti, nagyon fontos, hogy a legmagasabb szintű biztonság legyen jellemző az európai légügyi ágazatra. A képzések itt nagy fontosságot kell, hogy élvezzenek. A virtuális akadémiája az EASA-nak egy akreditált légügyi képzőintézmények hálózatává alakult az idők során. A légügyi felügyelők közös, erre vonatkozó közös szabályok, illetve követelmények is olyan dolog, amit vizsgálunk. Ami pedig a szabályozást illeti, eh, odafigyelünk a széndiokszid kibocsátásra, egy globális eh, piac alapú mechanizmus 2020-tól eh, el kell, hogy vezessen a széndiokszid kibocsátás szempontjából semleges fejlődéshez. És a repülőgépek is magasabb előírásoknak kell, hogy megfeleljenek. Említették a gibraltári problémakört is. A gibraltári probléma immár évek óta gátolja három intézmény munkáját, és lehetetlenné teszi, hogy az EU vállalja, teljesítse kötelezettségvállalásait. Ezért mi felkérjük, felszólítjuk mind a két felet, hogy konstruktívan álljanak ehhez a témához. A légügyi stratégia remélhetőleg lendületet ad ennek a problémának is. Itt eh, külön említeném az utazási, az utasok jogait, illetve a nyitott égbolt 2 pluszt. Tisztelt képviselők, az Európai Bizottság a légügyi stratégiáját december elején tervezi megjelentetni. Ez nem egy egyszeri aktus lesz, ugyanis eh, nem rendelkezünk azzal a képességgel, hogy csodaszereket találjunk ki. Ez egy olyan folyamat kezdete lesz, amely elvezethet egy erősebb lég, légügyi ágazathoz, és én azt remélem, hogy ezt önökkel együttműködésben fogjuk tudni megvalósítani. Én azt remélem, hogy egy áttörés után az európai légiközlekedés vezető szerepet játszhat a globális piacon is, és természetesen Európában is. Köszönöm. Thank you very much, Commissioner. Comunico. Köszönöm szépen, biztos asszony. Proposta di risoluzio. Hét állásfoglalási javaslatot kaptam a vita végeztével, a vitát lezárom, a szavazásra holnap kerül sor. Emlékeztetni szeretném a parlamenti kollégákat arra, hogy itt a Lux D 9. kiadását rendezzük meg, amely három, a három legjobb művészfilmet díjazza, hogy előmozdítsuk az európai filmgyártást valamennyi film, amely beérkezett az utolsó ö, ö, filmben, Mediterrán, az Urok és a Mustang, valamennyi Európai Uniós hivatalos nyelven hozzáférhető feliratozott. Az európai parlamenti képviselők ö, választják ki a díjazottat, tehát mindenkit felhívok arra, hogy nézzék meg ezt a három filmet, és szavazzanak november 23-áig mert november 24-én kerül sor a díjátadási ceremóniára. Ezen kívül szeretném tájékoztatni az itt jelenlévő közönséget, aki, a, akik nyomon követik ezt a plenáris ülést, hogy lesz majd egy szavazás a polgárok részéről is, hogy uh, ítéletet mondjanak erről a három filmről tehát a díj mellett lesz egy a polgárok zsűrének díját kifejező díj is. A Lux Price honlapon lehet szavazni, a Vote for Your Favorite Film linkre kattintva. Azt hiszem, hogy ez is érdekes módja annak, hogy a polgárokat bevonjuk az európai filmgyártás promóciójába. Tehát 23-áig az európai parlamenti képviselőknek szavazniuk kell. Remélhetőleg a lehető legtöbben részt vesznek majd ebben a szavazásban. A soros alelnök már bejelentette az ülésünk kezdetén ezt a szavazást, de más információkat is hozzáfűzött ez a bejelentéshez. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a lehető legtöbben részt vegyenek a képviselők közül a legjobb film kiválasztásában. Mediterránea, Urok és Mustang, ezek a filmek, ismétlem, felfüggesztem az ülést, 19 órakor folytatjuk a szavazással.